erre, hogy megfogalmazza véleményét az ügyben. Ez a három hónapos időszak a holnapi nappal veszi kezdetét. Most folytatjuk tehát, mint ahogyan mondtam, az ügy.